Thank you very much. Dear... Köszönöm. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindannyiuknak. Vincenzo Jóvine kollégánk tájékoztatott arról, hogy a szocialista frakcióhoz csatlakozott. Most pedig következik a szavazás. Először is a Winkler jelentés, és megnyitom a szavazást név szerint.